a délszudáni helyzet témájában. Yes, thank you, Madam Chair. Uh, and let me apologize if so Köszönöm. Uh, elnézést kérek, elnök asszony, uh, gyakran elragad a hív, a viták végén főleg, nem annyira az elején, de most akkor megpróbálok lecsillapodni, és uh, visszatérek a jegyzeteimhez, mert most dél horról lesz szó. Köszönöm, hogy napirendre tették ezt a kérdést is. Ez egy olyan ország, ahol néhány év alatt meghalt a remény, ez egy olyan ország, amely lehetett volna gazdag, ha jól használja a természeti erőforrásait, most szörnyű humanitárius helyzet van, 30 ezer embert fenyeget az éhezés, az éhhalál, és még több ezren éheznek. A belső menekültek száma is rendkívül nagy. 700 ezren menekültek el az országból, ami az egyik legsúlyosabb menekült válsággá teszi ezt. Tehát vannak olyan menekültválságok, amik a mi térségünkön kívül is zajlanak. A polgároknak emberi jogi emberi jogi jogsértéseket kell elszenvedniük, 80-an haltak meg, 150-en Unity államban haltak meg október közepe óta. A humanitárius szervezetek nem tudnak bejutni ebbe a térségbe. A nők és gyermekek iszonyatos számban válnak szexuális erőszak áldozatává, és Dél-Szudánban eh, annak ellenére, hogy minden fél kötelezettséget vállalt arra, hogy eh, megvédje a lakosságot, ez nem történt meg, a dél-szudáni lakosság nem tud tovább várni. Az igazság és a megbékélés kell, hogy legyen az alapja a békének, ezért is támogatjuk azt, hogy az Afrikai Unió kiadta jelentését az ottani eseményekről, és létrehoz egy bíróságot. A béke megállapodás egy kihagyhatatlan lehetőséget jelent Dél-Szudán számára, Eh, ezzel átállhat eh, az átlátható, elszámoltható kormányzásra, egy olyan kormány jöhetne létre, amely a polgárok érdekeit helyezi előtérbe. Amennyiben ezt a megállapodást eh, tényleg jól végrehajtják, akkor véget ér a konfliktus, és a nemzetközi intézmények segítségével újraépülhet az ország. Az, hogy a kormány újabb szövetségi államokat akar létrehozni az országban, az megsértése a megállapodás betűjének és szellemének a közelmúlt összecsapásai Unity államban, illetve a civil társadalom elleni fellépés mind nagyon aggasztó események. Tegnap tették az első lépést a felek annak érdekében, hogy elhárítsák az akadályokat. Reméljük, hogy megteszik a következő lépéseket is. Azonban a párbeszéd pozitív kimenetele korán sem biztos. A béke megállapodás tényleges végrehajtása vethet csak véget a délszudáni nép szenvedéseinek, és eh, állíthatja meg a humanitárius eh, válságot. Eh, mindenkinek, aki a béke megállapodás ellen fellép, meg kell értenie, hogy fellépésének következménye lehet. Sürgősen tűzszünetet kell létrehozni, és szintén sürgősen hozzáférést kell biztosítani a humanitárius szervezeteknek. A megállapodás végrehajtása kemény munka lesz, az állami lét az felelősséggel jár. Nem szabad megengedni, hogy ez a tűzszünet is arra a sorsra jusson, mint a korábbiak ehhez, nemzetközi nyomásra van szükség. Mindannyian támogatjuk az Afrikai Uniónak az erőfeszítéseit, és eh, Szudán, Uganda, Etiópia és Kenya részvételét a béke folyamatban. Addisban egy héttel ezelőtt az Afrikai Unió eh, főtitkárával és az etióp miniszterelnökkel találkoztam, megállapodtunk abban, hogy segítjük tél szudánt A regionális egység fontos mindebben. Tegnap az EU kelet-afrikai regionális cselekvési terv elfogadása egy mérföldkő. Ez az Európai Unió kötelezettségvállalását tükrözi. Egy megfelelő monitorozási mechanizmusra van szükség nemzetközi szereplők részvételével. Itt Magáesz elnök kinevezése a monitoring testület elnöki helyére jó lépés, nekik érkezik. Az EU támogatni fogja az átmenet során a délszudáni lakosságot. 2013 óta így van ez. Célunk az, hogy véget vessünk a harcoknak, és egy politikai átmenetet tudjunk létrehozni. Miközben humanitárius támogatást nyújtottunk igen jelentős mértékben, 116 millió tavaly, idén eddig már 107 milliót adtunk. Az ENSZ számításai szerint az Európai Unió és tagállamai 41% erejéig adták össze a humanitárius támogatásokat, tehát az összesnek 41%-át összesen 3,1 millió embernek kell segítséget, életmentő segítséget adni, illetve ennyinek adtunk az idei évben a humanitárius támogatás önmagában természetesen nem helyettesítheti az egészséges fejlesztési programokat. Az EU éppen ezért nem csak a humanitárius segítségnyújtásban aktív, hanem támogatja az újjáépítést is. Az EDF nemzeti programon belül az első és második pillér emelném ki, E, e, egy olyan eszköz ez, amely a békéhez járul hozzá, illetve az afrikai béke eszköz szerepét emelném e, még ki. Tehát a Nemzeti Egység kormányjal szeretnénk együttműködni, támogatni az intézményeket az ország újraépítésében. Ehhez felelősségteljes, átlátható módon kell kezelni a, a dél-szudáni természeti kincseket, oly módon, hogy abból a lakosság hasznot húzzon. Katonai megállapodás végrehajtására is szükség van. Az európai fontos az, hogy az összes érintett Dél-Szudánban elfogadja a megállapodást és annak végrehajtását. Ez, erről beszélünk, beszéltünk a múlt héten is a regionális szereplőkkel, együtt kell ugyanis működnünk. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon fontosnak tartom az önök véleményét, amit természetesen itt meghallgatok. Köszönöm. I want to thank you, High Representative. Köszönjük a főképviselő asszony beszédét. Most következik a vita. Az első hozzászólunk. Venta képviselő úr. Köszönöm. Elnök asszony, főképviselő asszony, a dél-szudáni konfliktus és az utáni béke folyamat nagyon fontos. Nagy fontossága bírnak a frakcióm számára. Az augusztusi béke megállapodás 20 hónapnyi vérontásnak vetett véget, de ez nem oldotta meg a problémákat, minden problémát ebben az országban. Továbbra is egy humanitárius válságról beszélhetünk. a dél-szudáni vezetők egy, egy, egy hibrid bíróság létrehozását javasolták. Ez nagyon fontosnak tartom. Úgy érzem, hogy ez sokat segíthet abban, hogy a, a, a nőket és a gyermekeket is valahogy kell tanítsuk, hiszen ők szenvedték elsősorban a, a, a legnagyobb visszaéléseket. Borzasztó a humanitárius helyzet, a bestések szerint két millióan, kettő millióan kellett, hogy elmeneküljenek az otthonukból. Ivóvízhez nem férnek hozzá, az emberek borsi ellátásban nem részesülnek, terjedőben a, a járványok, a különböző betegségek, csak egy, egy gyors fellépés akadályozhatja meg a, azt, hogy éjség alakuljon ki az egész országban. Köszönjük. Guerrero Salom képviselőtársam következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa egy menekült válsággal kell, hogy szembenézzen. Szíria és Irak van elsősorban most terítéken, ugyanakkor, ahogy arra főképviselő asszony is rámutatott, nem szabad elfelelkeznünk azokról az afrikai válságokról, amelyek régóta folynak Közép-Afrikában és Dél-Szudánban. Hosszú évek óta dúl a háború, Kettő millió belső menekült van, akik itt elűztek az otthonából. Ez egy óriási humanitárius válság, amelyet háború, ember okozta háború váltott ki. Itt az ideje, hogy tovább lépjünk, itt az ideje, hogy Dél-Szudánban megoldódjon a helyzet, ehhez együtt kell működnünk az Afrikai Unióval, és általában a nemzetközi közösségre, a regionális szervezetekkel és szereplőkkel annak érdekében, hogy az augusztusi béke megállapodásnak érvényt szerezzünk. Azt is biztosítani kell, hogy a válság következményeit megpróbáljuk megoldani. Az ENSZ a dél-szudáni helyzet megoldására finanszírozást kért. A donorok eddig az ígért pénzeknek mindösszesen a felét utalták át. Az élelmiszerválságra is megoldást kell, megoldást eh, kell találni. Egy hármas besorolású válságról eh, beszélhetünk, azaz egy, eh, egy humanitárius, egy igazi humanitárius válságról, Köszönjük. Charles Tenek következik az ECR frakció nevében. Köszönöm elnök úr. 2011-ben vált független Dél-Szudán. Azóta folyamatosan a hírekben szerepel sajnos szomorú Korábban magam is a két állapo, államon alapuló megoldást híve voltam, éppen ezért nagyon, tényleg nagyon csalódott vagyok a jelenlegi helyzet miatt. 2013. december óta csak romlik a helyzet. A, a fegyverszünetek egymás csődöt mondtak, úgy tűnik, hogy végre megállapodásra jutott a két fél, a két oldal a tekintetben, hogy az augusztusi megállapodást hogyan hajtsák végre a gyakorlatban. Úgy érzem, hogy ez komoly előrelépés lehet, de ne szabad, hogy túlzott optimizmus hibájába essünk, a regionális szervezet, igen, munkáját kell segíteni. Az ENSZ is bejelentette, hogy Dél-Szudánba küld egy képseletet, amely kivizsgálja a 2013 óta bekövetkezett visszaéléseket. John Grang sajnálatos módon már nincs közöttünk, pedig az ő vezetésére, vezető szerepére most nagy szükség lenne. Köszönjük! Jezsek úr következik. Köszönöm szépen. Nincs túl sok hely a Vinálgon, ahol rosszabb a helyzet, mint Dél-Szudánban, mert az emberek rengeteget szenvednek ott, tehát üdvözlöm a megállapodást és a rezolúciót, amit augusztus közepén kötöttek, ez egy ambíciózus megállapodás, egy állandó tűzszünetet kíván vezetni a büntetlenség végével együtt, és igyekeznek jól felhasználni az olajbevételeket az országban. A tartalom természetesen jó, de még nem látjuk igazán, hogy valamennyi fél elkötelezett lenne ebben az ügyben, és továbbra is folytatják a harcot. A délszudáni politikai vezetők nem nagyon foglalkoznak a saját népükkel, sokkal inkább villákkal és bankszámlákkal foglalkoznak az országokon kívül. Azt tartom, hogy egy tartós megállapodás csak akkor érhető el a tűzszünet formájában, hogyha célzott szankciókat vezetünk be a politikai vezetők ellen, amennyiben nem tartják be a megállapodást. Az Európai Uniónak igenis fegyverembargót is be kéne vezetni. Örülök egyébként pozitívumként annak, hogy az Afrikai Unió kiadott egy jelentést, egy vizsgálati jelentést, eh, amit ők végeztek el Dél-Szudánban. Az én kérdésem a következő főképviselő asszony, az első kérdésem, milyen EU stratégia van arra, hogy biztosítsuk, hogy eh, a Dél-Szudán partnerei betartják a megállapodást, és nem csak a tűzszünetre vonatkozót, hanem az egyik rendelkezéseket is, például az olajmenedzsment, illetve a büntetlenség ügyében. Ön is említette a civil társadalmat, tervezi az EU, hogy a helyi szervezetekkel működik együtt, hogy a megfelelő végrehajtást ellenőrizzék a megállapodás kapcsán, és ha igen, ezt akarják, akkor milyen stratégiával? Köszönöm szépen. Most pedig Javier Couso Permoi. Magarini asszony elnök úr. Megint erről a szörnyűségről beszélünk, 50 ezer halottról, több millió menekültről, és nem egy természeti katasztrófa miatt. Az amerikaiak és Izrael voltak azok, akik a függetlenséget előtérbe helyezték és igyekeztek keresztül vinni, mert ez nekik akkor volt a legjobb. Egyébként az olajbevételek játszottak itt fontos szerepet, és Kína is szeretne hozzáférést az olajhoz természetesen. Azok a kegyetlenségek és szörnyűségek, amiket elkövettek, végül is ENSZ embargóhoz vezetett, de hát Izrael nem tartja be ezt az embargót. Az Európai Uniónak tényleg azt hiszem törődnie kell azzal, hogy az embargót mindenki betartsa, és az ENSZ missziót támogatni kell ott, és gondoskodni kell arról, hogy az energiaforrásokat ne pazarolják el és ne lopják el. Ez ugyanis az egésznek a háttere. Most pedig Horti Sebastia képviselő a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy eljött az Európai Parlamentben főképviselő asszony, és elég sűrűjön ide, ezt nagyra becsüljük. Volt, eh, megkötöttek egy béke megállapodást, és alá is írtak augusztusban dél a kapcsolatban, de ez nem valósul meg, a harcok folytatódnak októberben újra, sok halottat gyászolnak, főleg gyermekeket. A Nőjogi Bizottság a parlamentben felháborodott azon, hogy milyen egyetlenül lépnek fel a nőkkel szemben, hogy egy nőket gyakorlatilag fegyverként használják. Európa hallgatása társá, védkessé teszi Európát. Tennünk kell valamit, be kell avatkoznunk, például a fegyverembargó érdekében. Itt Izraelt is említetik a kollégák. Be kell tartani az embargót, és be is kell tartatni az embargót a szankcióknál arra kell gondolni, hogy ne a lakosságot érintse ez, hanem azokat, akik a bűnösök. Igenis, az Európai Bíróság, vagy általában a bíróságokon pedig fel kell lépni a büntetlenség ellen, létre kell hozni egy bizottságot, amely pereket illít az érintettek számára. Az ott élő emberek tudjuk, hogy segítünk nekik. Eh, gracias, on behalf... Eh, Köszönöm, most pedig az FDD frakció nevében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 Ah, csak szeretném mondani, hogy az elmúlt öt percben nem volt olasz tolmácsolás, valami technikai probléma lehetett. Meg lehetne ezt javítani? Now on behalf uh, Group, uh, Deputy James Carver. Tehát az EFDD frakció nevében uh, Carver képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Uh, mivel mi itt uh, állandóan egy közös uh, külpolitikát akarunk kialakítani, a vezető szerepünk valóban reális-e ahhoz, hogy hozzájáruljunk a megállapodás végrehajtatásához. 2012-ben és 2014-ben támadást intéztek az ENSZ ellen, eh, illetve eh, konvojt is támadtak meg. Emellett az ECAT monitorozó eh, katonákat is megtámadták, illetve tartottak is fogva katonákat. Jól együtt tudunk-e működni ebben a térségben? És mivel eh, az EGÁD jó munkát végez, eh, az EGÁD-dal kapcsolatos megállapodással kapcsolatban vannak-e esetleg további meglátásai, on the ground and raises possible... illetve eh, el kell kerülnünk a, az erőfeszítések megkettőzését. E group, uh, Köszönjük az e FDD frakció nevében. Az ENF frakció nevében eh, Fernand úr következik. Köszönöm, eh, elnök, eh, az, elnök úr, elnök asszony. Dél-Szudán az egyik legfiatalabb ország a világon. Ez egyébként egy keresztény ország Afrikában. Nagyon sokan menekültek el, nagyon sokan haltak meg. Lehet, hogy az utolsó pillanat hogy éli ez az ország jó lenne, hogyha életképessé tudnánk tenni ezt az országot. E, Ébernek kell maradnunk, mert a megállapodás e, miatt e, két dolgot fel kell említeni. Kartum történelmi barbárságát, illetve beavatkozását a dél-szudáni eseményekben. Dél Szudánnak pedig segíteni kell abban, hogy kiaknázhassa gazdagságát. Oda kell tehát figyelni, hogy a politikai vagy gazdasági, amelyek kívülről jönnek, ne nyomják el a dél-szudáni reményeket. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Maria Gabriel következik. Másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselőasszony, igen megmutatták az a, múlt, az a közelmúlt eseményei, hogy nagyon fontos a nemzetközi közösség jelenléte részletem. már Három dolgot mondanék. Először is Mi mindkét félnek részt kell válni a konfliktus megoldásban. Az augusztus 26-ai megállapodás alapján most írtak alá hétfőn egy dokumentumot, amely a végrehajtást részleteit mondja ki. Fontos, hogy a béke folyamattal ellentétes kijelentéseket senki ne tegyen. Második, a nemzetközi közösség és a regionális szereplők pontos hatásköre világos kell legyen, hogy az Afrikai Unió miért felelős, a, például a megállapodás végrehajtásának megfigyelésért, felügyeletért, a humanitárius segítségnyújtásban a nemzetközi közösségnek tovább kell segítenie az éjség által fenyegetettek segítségét főként a nemzetközi fellépésben, főként a gyerekek és a kiszolgáltatottak segítsége kerültös legyen. A harmadik, a büntetlenség elleni fellépés, a Dél-Szudánban elkövetett borzasztó cselekmények, a különböző e, a magánhadseregek létrehozása ellen fel kell lépni, a felelősséget, felelősségre kell vonni az átmeneti kormány sem tudott fellépni például a nem érőszak tömeges elterjedésével szemben a kotonói megállapodást itt az ideje, hogy elejjön a Dél-Szudán, ami nagyon fontos eszköz lehet a demokratikus újjáépítésben. Köszönöm. Eh, Köszönjük. Linda McEwen a következő hozzászólónk. Parancsoljon képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Főképviselő asszony a legutóbbi vita után bocsánatot kért, amiért elragadták az, az érzelmei. Szerintem nem kell bocsánatot kérnie, hiszen ez csak azt mutatja, hogy valóban komolyan veszi ezt a kérdést. Nekünk is fontos ez, ezért kérjük, hogy segítsen nekünk az egyik ilyen elfelejtett konfliktus megoldásában. A nehézségeket említette, több ezer civil vesztette életét, gyerekeket rabolnak el, nőket erőszakolnak meg. A, a World Food Program, az UNICEF, az ENSZ mind arra figyelmeztet, hogy ésség közel, közeleg. Valamit tennünk kell, a diplomácián keresztül például nyomást kell gyakorolnunk a felekre annak érdekében, hogy tartsák tiszteletben a mm, fegyverszünetet. Ha nem teszik, akkor mit tehetünk? A kollégák említették a fegyverembargót, a szankciót, nem az alacsony szint, hanem a magas szint elleni szankciók ugyanis nem mindegy, hogy kit büntetünk ezzel. Ezt persze meg kell beszélni amerikai partnereinkkel is. Hogyan lehet ebben az országban a nők képviseletét biztosítani, hogyha a nők ha szóhoz jutnának, akkor talán a változás is gyorsabb lenne. Valaki kiemlítette az elején, hogy fontos, hogy élet érezzük az, a, a, a, a dolog sürgőségét, hiszen ez egy elfelejtett válság, hogyha nem teszünk semmit, akkor, akkor a megerőszakolt nők és az éhező gyerekek képe következik majd a televízión. Azt hiszem, ezt senki nem akarhatja. Köszönjük, Fotiga kollega a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer köszönöm hosszú hónapok vérontása után sikerült egy békemegállapodást aláírni. Azonban a, a fegyverszünetet be is kell tartani. Jó lenne éppen ezért, hogyha a regionális szereplők nyomást gyakorolnának annak érdekében, hogy mindkét fél tartsa tiszteletben ezt a megállapodást. Az ENSZ biztonsági tanács felépése ezügyben mindig üdvözlendő. Úgy érzem, hogy az ENSZ szembelül megállapodásra van szükség, annak érdekében, hogy célzott szankciókkal is előmozdítsuk a dolgokat, mert a dél Szudánban egyértelmű, hogy nem veszik komolyan ezt a helyzetet. Köszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt, most pedig Schaffhauser képviselő következik egy perc. Madame la commissaire. Biztos asszony, 11 millió emberről van itt szó annak a sorsáról, a dél szudáni helyzet az iskola példája annak, hogy a nyugati politika, az európai politika eh, hogyan engedi át a terepet az amerikaiaknak. Eh, itt eh, a dingák, az arabok közti törzsi ellentétek, amelyeket a belső vallási ellentétek is felerősítettek, elég súlyos következményekkel jártak. Ezek a megosztottságok léteznek Dél-Szudánban, miközben mi mindenképpen fenn akarjuk tartani az ország egyensúlyát Eh, vannak, akik megkérdőjelezik eh, ennek az országnak a határait. Eh, kettős beszédet hallunk. A Dél-Szudán megosztottsága a megisztottságon belül egy valós lehetőség. Konfliktusból megoldást kell találnunk. Egy nemzeti egység kormánya ugyan segíthet a helyzeten, de Szudánt megosztása annak idején hiba volt. Szadavi zamienik Andrej Plenkovics. Andrej Plenkovics. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt Csarnecki elnök úr, főképviselő hogy üdvözlöm az augusztusi béke megállapodást Dél-Szudán kapcsán, amit a harcoló felek kötöttek meg 20 hónapnyi polgárháború után ebben az a legfiatalabb afrikai országban a harcok egyébként a fővárosban is folytak, és folynak még mindig. Nagyon nehéz humanitárius segítséget nyújtani Stier elnök egyébként egy területi megosztásra tett javaslatot, ez is szembe megy a mostani megállapodással. Csak a két fél bevonásával létrejövő politikai párbeszéd segíthet megoldást találni. A következő hónapok döntő jelentőségűek a demokratikus átmenet szempontjából, az intézményeket is meg kell ezt teremteni. Egyelőre azonban arról kell gondoskodni, hogy béke legyen, a humanitárius helyzetet kezeljük némileg, és bizony a társadalmat is újra kell építeni egy ilyen mély konfliktus után. Ezen túlmenően pedig arról is szó van, hogy felelősségre vonjuk azokat, akik a legsúlyosabb cselekményeket elkövették, és segíteni kell az áldozatoknak, az erőszak áldozatainak. Az Európai Uniónak itt elkötelezetten kell fellépnie, és stratégiailag is gondoskodnia kell arról, hogy talpra álljon ez az ország. 300 millió eurós humanitárius segítség 2015-ben, azért ez egy komoly összeg, de hát 4 millióan vannak alultápláltak, és 2 millióan hagyták el az országot és ilyen sokan függenek a humanitárius segítségnyújtástól, azt hiszem az Afrikai Unióval és más szervezetekkel további segítséget kell nyújtani annak érdekében, hogy elkerüljék a katasztrófát. Köszönöm szépen. Továbbiakban pedig Gomes asszony kap szót. A humanitárius katasztrófa Dél-Szodánban úgy tűnik külső támogatást is kapott, vagy külső okai is vannak ennek. Úgy tűnik, hogy a nemzetközi közösség már nem mehet így tovább, és nem hallgathat tovább az ottani rettenetes veszteségek után rengeteg ember halt meg. Az Afrikai Unió most lépett, a Mogherini asszony által nyújtott jelentés szerint is 2011-ben voltak, akik Dél-Szudán függetlenségét támogatták. Most nem mondhatják egyszerűen azt, hogy semmi közük hozzá, és nem tesznek semmit a béke érdekében. Az ENSZ-nek is sikra kell szállnia amellett, hogy egy nemzeti megbékélés létrejöjjön, és szigorúan be kell tartatni a fegyverembargót is. Akik védelemre szorulnak, azokat meg kell védeni, a sebesülteket is meg kell védeni. Nem csukhatunk szemet, nem hagyhatjuk be a szemünket a kegyetlenségek el szemben a nőket gyakorlatilag célként és fegyverként használják, leégetik a házakat. Egyszerűen elég most már ebből, hogy hallgatunk. Az Európai Uniónak az elsősorban kell állnia a, annak érdekében, hogy a biztonsági tanács is lépjen. Mogherini asszony, azt szeretném még elmondani, hogy fontos számomra, hogy megoldjuk ezt a problémát, én is hiszek benne, ezt a kartoni folyamatot tovább kell vinni annak érdekében, hogy elkerüljünk egy újabb menekült válságot, de igazából nem tudok hinni benne. Démes Macker, Mark Démes Macker úr. Egy percben. Köszönöm szépen. Dél-Szudán a világ legfiatalabb állama. 2011-ben igazából az nem, nem állam született, hanem egy erőszakos kleptokrácia. És ö, Egyszerűen a szomszédos államok és a lázadó csoportok szövetséget kötöttek az ország kifosztására. A lakosságnak az élménye csak az erőszak volt és a fosztogatás. Most az érintett felek egy átmeneti folyamatban állapodtak meg, de kedves kollégák, elnézést, nagyon szkeptikus vagyok. Egy nemzetközi észre, részvétel nélkül nem lesz ebből béke készek vagyunk oda menni, hogy a fosztogatást, a nyersanyagok ellopását, a fegyverkereskedelmet megakadályozzuk, és hogy visszaadják azokat a javakat, amiket elloptak, és akik elkövették a legsősebb cselekményeket, bíróság elé kerüljenek. Ehhez aktív szerep kell az euról. Nem lehet ezt úgy csinálni, ahogy szoktuk láttuk, nem business as usual, nem a mindennapokról van szó, akár pénzügyi támogatást is biztosítani kell. Az EU nem lehet mindig csak kedves. A kedvesség Dél-Szudán kapcsolatában értelmezhetetlen és nem kezelhető. Köszönöm szépen. Joachim Celler úr, egy percben. Köszönöm szépen elnök úr, főképviselő asszony, megint vitát folytatunk itt a parlamentben a délszudáni helyzetről, már a hányadik ez a pozitív ebben nyilván, hogy nem hunjuk be a szemünket az ország lakosainak sorsával szemben nézve. Augusztusban megint csak békét kötöttek az ellenséges csoportok, Szálva Kír elnök az egyik oldalon, a másik pedig Rick Machar a korábbi jelenleg, de hát a hányadik béke megállapodásról beszélünk időközben, amióta kitört a polgárháború. Mint a főképviselő azt, mondja, hogy a figyelmet, a gyilkolás folytatódik. Úgy tűnik, hogy ez már öncél, hogy gyilkolgatnak, és hogyha látjuk, hogy gyermekeket nem lát, látnak mást. Egy generáció felnőtt úgy, hogy háborúban, erőszakban élt, akkor el kell, hogy mondjuk egy humanitárius katasztrófával szembesülünk. Több tízezer éhhalál, és az asszály miatt, ami kialakult erről és már többen beszéltek, a legutóbbi béke megállapodás a konfliktusos felek között csak azért jött létre, mert külpolitikai nyomást gyakoroltak kívülről, de már az aláírás napján kimondták, hogy ez egy kikényszerített béke, ez nem jó jel, ezért a nyomásgyakorlásnak folytatódnia kell Dél-Szudánra az EU-nak és a tagállamainak az Egyesült Államok mellé kell állnia és szankciókat kell bevezetni a dél-szudáni vezetőkkel szemben, amennyiben nem hajlandók végrehajtani ezt a béke megállapodást is, nem hagyják békében élni az ott élő embereket. Köszönöm szépen. Kienge asszony következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az Afrikai Unió és az IGAD óriási erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy dél-szudáni békemegállapodás és tűzszünet valóban működjön. Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy nem hagy alább az erőszak. Dél-szudániak milliói kellett, hogy elmeneküljenek az otthonukból, túl régóta szenvednek. És a háborút most tovább, a háború által kialakult válságos helyzetet még tovább rontja majd a, a küszöbön álló égség. Azt hiszem, hogy valóban a segítségükre kell sietnünk, úgy tűnik, hogy a soha, soha véget nem érő polgárháborúval van dolgunk, de igazság nélkül nem lehet béke, ezért olyan fontos ebben a kontextusban, hogy legyen egy olyan hibrid szervezet, amely végére jár annak, hogy mi is történt pontosan. Ki kell vizsgálni a történteket. Köszönjük Federica Mogherini-nak a komoly munkát, amely e, a békét szolgálja. Tune Kelem a következő hozzászólunk. Köszönöm szépen. E, Mogherini asszonynak szeretnék őszintén köszönetet e, mondani, mert ilyen pozitív üzenetet hozott ma ide közénk, emlékeztetve bennünket arra, hogy a külföldi konfliktusok megoldásában milyen fontos szerepet játszhatunk. Dél-Szudán esetében csak azért, mert a menekültválsággal próbálunk valamit kezdeni itt Európában, nem, nem, ezért nem felejthetjük el a dél dél-szudáni problémát. Nem világos, hogy megvan-e a politikai szándék mindkét fél oldalon a béke megállapodás végrehajtásához. Éppen ezért kell még nagyobb szerepet vállalnunk ebben a folyamatban. Az kell, hogy legyen a prioritás számunkra, hogy a kotonúi megállapodást átültessük a gyakorlatba, hiszen enélkül a humanitárius segély nem fog eljutni a rászorultakhoz, és valóban éjség sújthatja ezt a szerencsétlen országot a stabilitás, a biztonság és a nemzeti megbékélés céljait kell, hogy szolgálja bármiféle fellépésünk. Köszönjük, következik Valensza képviselőtársam. Köszönöm, elnök úr. Négy évvel a függetlenségről szóló népszavazás után a, a vitatott területeken továbbra is katonai fellépésnek vagyunk szemtanúi, a az ország kettéválása tragikus következményekkel járt a civil lakosság számára, ezért az Európai Uniónak a fejlesztés politikai segélyeit meg kell sokszorozni annak érdekében, hogy az emberek biztonságát garantálni tudjuk. Fontosnak tartom, elengedhetetlennek, hogy a legrászorultabbakhoz jusson el a segítség. Mi, számíthattunk erre a konfliktusra, miért nem tudtuk mégis elkerülni? Miért nem tudjuk, eh, hogy amikor a küszöbön áll egy válság, akkor valamit tegyünk? Láttunk már ilyet, de úgy tűnik, hogy nem tudjuk levonni a múltból a kellő tapasztalatokat, pedig tanulnunk kell a hibáinkból. Köszönjük szépen, képviselő úr! A spontán hozzászólások következnek, úgynevezett catch the eye. Elsőként Nikolaj Caputo parancsoljon signor presidente in quest'aula abbiamo parlato più volte della. köszönöm elnök úr ebben a teremben gyakran beszéltünk már a dél szudáni nehéz eh, helyzetről illetve arról hogy eh, megsértik az emberi jogokat eh, arról, hogy önkényes letartóztatásokat szenvednek el politikai ellenzéki vezetők, illetve újságírók, mint az történt az elmúlt napokban is. 18-an haltak meg az elmúlt napokban, köztük gyerekek is. Az ENSZ szerint Dél-Szudánban, például az élelmiszerprogram szerint 30 ezeren vannak az éhalál küszöbén. A az éjség osztályozási modell most először van ötös szintre emelve, meghirdetve, ami azt jelenti, hogy jelentős része a népességnek ki van téve az éhezésnek. Támogatnunk kell az Afrikai Uniót annak érdekében, hogy a nemzeti megbékélést előmozdíthassuk, és az országot újraépítsék. Köszönöm, Máriász képviselőkövet. Köszönöm, elnök úr. Dél-Szudánnak nagyon komoly természeti kincsei vannak, ehhez képest nagyon nagy szegénységbe él a lakosság többsége. Törzsi háborúk sújtják az országot. Az ENSZ szerint Dél-Szudánban a lakosság nagy része ténylegesen az éhezés veszélyének van kitéve, Két millió ember kényszerült elmenekülni az országon kívülre, és sokan meghaltak. A humanitárius támogatást eh, elsősorban az Európai Unió nyújtja, és nekünk meg kell tennünk továbbra is, eh, mindent meg kell tennünk eh, Dél-Szudán újjáépítése érdekében, támogatnunk kell a humanitárius szervezeteket finanszírozással, annak érdekében, hogy eh, a lakosság eh, élelmiszerhez és egészségügyi ellátáshoz eh, jusson. És természetesen a legfontosabb egy tartós tűzszünet. Iván Jakovcsics kap most szót. Köszönöm. Főképviselő asszony, ön teljes támogatásunkat élvezi tevékenységében. Két dologra hívnám fel a figyelmet. Először is bíróság elé kell állítani a bűnözőket. Én egy olyan országból jövök, ahol 20 évvel ezelőtt még a háború dúlt, és tudjuk, hogy a büntetlenség és az igazság mit jelentenek. Azok, akik nőkkel, gyerekekkel szemben követtek el háborús bűncselekményeket, ezeket bíróság elé kell állítani a másik dolog az, hát részben már tesszük, de meg kell ezt erősíteni. Vitatható az, hogy 300 millió euró elége. A humanitárius segítségnyújtás nagyon komoly fontosságú. Mindenkit el kell érni a segítségnek Dél-Szudánban. Köszönöm. A, Senyor diputado Mikuel Vigas. Mikuel Vigas követ a situação do sudão do sul representa ainda um resquício do período colonial onde a tática ainda atual consistia em dividir para reinar. Szudán a gyarmati időkből ragadt itt. 2011-ben felbomlott az ország, és akkor nyerte el függetlenségét Dél-Szudán. Ezzel egy időben fedezték fel a jelentős olajkészleteket. A polgárháború egyben vallásháború is, nagyon komoly érdekek húzódnak itt meg, és nem nehéz észrevenni, hogy milyen érdekek csapnak itt össze. Tudjuk, hogy nagyon sok olaj van ezen a vidéken. Dél-Szudánban egy svájci cég működik, és ez emellett jelentős fegyverkereskedelem is zajlik, illetve illegális tevékenységek. Dél-Szudánnak lehetőséget kell biztosítani a saját nyersanyagainak kiaknázására, illetve az illegális fegyverkereskedelmet be kell szüntetni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. 30 ezer emberről beszélünk, akiket az éhhalál fenyeget, egy millió gyerekkatona, a nyomor, a szexuális erőszak, ez a legsúlyosabb fegyver, hogy destabilizálják az ellenséget. Kie és Makada között harc folyik, nincs itt jó vagy rossz oldal, egyszerűen mindenféle határt túllépett ez a harc, már 2,4 eh, millió ember halt meg a harcok során, rengeteg az árva, még a korábbi harcokból, amit Szudánnal folytattak, a dzsubai béke megállapodás természetesen reménysugárt is jelent, de nagy a széttöredezettség az érdekek kapcsán itt van az olaj, a hatalmas olajtartalék, a víz használata, azok a kérdések, amelyek mindenről döntenek. Itt nagyon óvatosnak kell lennünk, nem a fegyverekről, meg a nagy multikról van szó, akiket támogatnunk kell. Itt Európaként először a békét kell megvédeni és támogatni, és meg kell mm, mutatni az utat a demokráciához Egyébként a büntetlenséggel szemben is fel kell lépnünk. Nem lehet ez egy gyarmat, amit kizsákmányolunk évszázadokon keresztül, így működtek a dolgok. Ha nem tudjuk a korábbi hibákat megszüntetni, akkor nem tudunk a jövőben dolgozni. Köszönöm, Kastalda úr. Az Európai Bizottság nevében megadom a szót a Mogherini asszonynak. Nos, kevésbé leszek szenvedélyes, mint legutóbb, bár a probléma hasonló. Igenis, és racionálisnak kell lenni, de nem túlságosan. De mindenképpen nagyra becsülöm azt a vitát, amit itt folytattunk azt hiszem sokat segít ez a munkánkban, amit itt hallottunk, hogy folytathassuk. Egyrészt tudatában vagyunk annak, hogy szerepet kell játszanunk, de ebben a válságban a szerepünk a regionális szereplők koordinálása, itt az Afrikai Unióról beszélek mindenek előtt, egyetértek önökkel, akik ezt elmondták, hogy ez egy erős pontja a fellépésünknek, hogy a regionális és a nemzetközi szereplőkkel együtt lépünk fel az Afrikai Unió vezetésével. Két oldala van ennek a humanitárius oldal, a, ez kell, hogy vezesse a munkánkat és ugye mi vagyunk az első nagy humanitárius szereplő ezen a területen, másrészt viszont foglalkoznunk kell a menekült válsággal is, ez még egyenlőre távol van ugyan a határainktól, de azért figyelnünk kell erre, nem csak azért, mert ez egy erkölcsi vagy humánus felelősség, hanem a stabilitásba kell beruháznunk. E, e, ilyen értelemben egy beruházást látunk ebben. A második pont van egy politikai pályája ennek nagyon nehéz körülmények alakultak ki, törékeny a helyzet, és mint már a bevezetőmben elmondtam, a nemzetközi közösségnek és nekünk az embereket, a népet kell támogatni, amikor megkezdődik a béka folyamat végrehajtása igen ö, egyébként pedig a főfelelősség az országvezetőinél van ebben az ügyben. Többen elmondták, hogy vannak érdekek, amelyek alássák a megállapodást, de ha nem hajtják végre a megállapodást, akkor felelősségre kell vonni őket amiatt, hogy mit tesznek és mit nem tesznek. Ezt világosá kell tennünk, hogy meg is tesszük a politikai vezetőket késztetni kell, kényszeríteni kell arra, hogy vessenek véget a szenvedésnek, és az országokban és békében éljenek. Lehetőséget és keret kell kínálni ehhez, de az implementáció, a végrehajtás nagyon nehéz, ezt valamennyien tudjuk. A munkánk az afrikai partnereinkkel ebbe az irányba mutat mindenképpen. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, főképviselő asszony alelnök asszony. Most ezen a ponton már csak annyit kell mondanom,